Eh, good afternoon, ladies. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Egy percen belül kezdjük a meghallgatást. Úgyhogy még egy pici idejük van, hogy kényelmesen helyet foglaljanak a teremben, és aztán kezdjük. Meg hogy befejezzék az izgalmas beszélgetéseket Uh, <clears throat> let me welcome. Hadd üdvözlöm körünkben. Először is a, az Energia Juniort felelős, biztos jelölt, és alelnök asszonyt, Alenka Bratuseket. Alenka Bratusek asszony korábban miniszterelnökként szolgált a Szlovéniát. Közmeghallgatásunkat pedig most közösen szervezte a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Szakbizottság. Üdvözlöm az elnököt, Csavanna Lavia urat, illetve az Ipari Kutatási és Energetikai Szakbizottság, amelynek jó magam vagyok az elnöke. A nevek egyébként itt vannak a meghívom. Ez a voltak éppen a második ilyen közösen szervezett meghallgatásunk. Közösen fogunk elnökölni bizottsági elnöktársammal az egész meghallgatás során. Szeretném üdvözölni Önöket a teremben, a két szakbizottság tagjait is, meg az Európai Társadalom civil szervezetek képviselői tagállami érkezett vendégeinket, és E közmeghallgatás, fontos elmondani azt is, hogy interneten élőben nézhető, az Európai Parlament az EPTV oldalán, úgyhogy európai állampolgárok, ha néznek bennünket, üdvözöljük őket, ezúton is. Az itt Bizottság az energia, az EU energiapolitikáért felelős általában, ezen belül pedig a belső energiapiac létrehozása, az energiabiztonság, energiahatékonyság támogatása, energia megtakarítások, új és megújuló energiaforrások használatának elősegítése, az energiahálózatok összekapcsolása és hatékonyabb működése, beleértve ebbe a transzeurópai hálózatok létrehozása az energiainfrastruktúrális ágazatban sorolható a hatáskörünkbe. Az energiapolitika az előző jogalkotási ciklusban nagyon nagy figyelmet kapott. Ilyen értelemben is fontos tehát ez a poszt, amelyet ön, biztos asszony betölteni kíván. Ezért fontos tudnunk, hogyan tervezi ez a sorakozó kihívásokra adandó válaszokat. Jól tudjuk, hogy a verseny politika, külpolitika, iparpolitika tekintetében is fontos az Energia Unió létrehozása, és az és Itrebeli szakbizottsági kollégák megkapták előre a következő dokumentumokat. Ratusek asszony küldetés vagy missziós levele, életrajza, pénzügy bevallása, illetve a Júli Szakbizottságnek vizsgálatáról szóló dokumentuma, és mindazokat az írásbeli válaszokat, melyeket írásbeli kérdésreinkre nyújtott be a kérdőívre. Ott van tehát önök előtt ez a dokumentumos, és egy utolsó mondat, mielőtt megkérem társelnök társamat, hogy vegye át a szót. Az Európai Parlament a jelölteket általános szaktudásuk alapján mérlegeli, értékeli, európai elkötelezettségük alapján, valamint személyes függetlenségüket is megvizsgálja. Ezen túl értékelni vagyunk hivatottak azt, mennyire jártas jövőbeli tárcája szakkérdéseiben, és milyen kommunikációs készséggel bír. Ezt állta voltak éppen itt célja a mostani meghallgatásnak is. Társadalmuk úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, Buzek kolléga! Én is sok szeretettel köszönöm a biztos jelölt asszonyt, illetve elnök helyettes jelölt asszonyt, Alenka Bratusseket. A szlovén kormányon belül több funkciója is volt. 2011-ben választotta meg a Nemzetgyűlés, többek között arra, hogy a közpénzekkel foglalkozó parlamenti szakbizottságot vezesse, és 2013-ban pedig a szlovén köztársaság elnöke, miniszterelnöke lett, mégpedig az első nő ebben a szerepben. 2014-ben, 2014-ben pedig az e, egészségügyi minisztérium vezetését is elvállalta. Az Európai Bizottságban egy sor más biztos munkáját fogja majd vezetni, koordináló szerepe lesz, hiszen az energia, a klímaváltozás, a környezetvédelem, a tengerészeti ügyek és a halászati ügyek is az övé lesz majd. Az <clears throat> Energia Unió területéért felelős elnök helyettes egy olyan politikát kell, hogy elérjen, amely jövőbe látó ambiciózus, amely a kulcsfontosságú kezdeményezéseket koordinálja, és biztosítja azt is, hogy az Unió egy hangon képviselje majd külső partnereink felé a véleményünket. A zöld növekedés munkahelyteremtő szerepét kell majd hangsúlyozni annak érdekében, hogy Európa világvezető szerepet kaphasson a zöld energia területén. Ezért érdekel különösen minket a biztos jelölt asszony, hiszen már nagyon régen szeretnénk elérni, hogy egy alacsony szénkibocsátású gazdaság alakuljon ki az Európai Unióban. Különösen annak fontosságát szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy a nemzetközi tárgyalásokon egy hatékony és koordinált európai vonalat képviseljünk, és ez különösen a Párizsi 2015-ös klímakonferencián lesz majd fontos. A 2030-as klímaváltozási tárgyalások kapcsán is nagyon fontos lesz ez a szerep, illetve hogy különösen az ETS, tehát a kibocsátás kereskedelmi rendszer átszervezésénél aktívan vállaljon szerepet a kolléganő. Muzek úrnak visszaadom a szót, hogy megmagyarázza a meghallgatás struktúráját. Köszönöm szépen, köszönöm a bemutatást. Először is, hadd mondjam el azt, Először azzal kezdjük a meghallgatást, hogy elnök helyettes asszony, biztos jelölt asszony egy nyitó beszédet tart. Minden szakbizottságban 15 percet szoktak erre szánni, az Envi-ben 10 percet szántak erre. Mi elnök társammal abban értettünk egyet, hogy akkor kettő közötti konszenzusként 12 perces legyen biztos jelölt asszony megnyitó beszéde. Ezzel informáltuk is biztos jelölt asszonyot, tehát készül áll, készen áll arra, hogy 12 percben találja, tartsa meg a megnyitóját. ezut- e, és az ülés végén majd még záró megjegyzésekre 5 percet adunk rendelkezésére. A megnyitó beszéd után 45 perces, 3 perces e, részekből álló kérdés-válasz e, következik, ahol 1 perc áll rendelkezésre a válaszra, 2 pedig a kérdésre, 2 pedig a válaszra. Szeretném aláhúzni, a biztos jelölt asszony felé is, hogy nagyon fontos betartani a felszólalásidőt. 5 másodperces toleranciát adhatunk a képviselőknek, a biztos jelölt asszonynak pedig 10 másodpercet lehet esetleg még túllépni a felszólási idő szempontjából. Ezután mindenki mikrofonját ki fogjuk kapcsolni, mert erre hatáskörünk van, még ha nem is tetszik ez mindenkinek. Úgyhogy biztos előtt asszony látja majd az idő lejárta előtt tíz másodpercen majd két csillag kezd elvillogni a képernyőn, abból tudja, hogy mikor jár le a felszólalási ideje. Az első kérdéskör a politikai frakciók képviselőié lesz. 23 nyelvre és nyelvről van ma tolmácsolás, tehát mindenki használhatja anyanyelvét a kérdések feltevése során. Mindenkit arra kérek, hogy ne beszéljen túlságosan gyorsan, mert pontos tolmácsolás csak megfelelő tempó mellett lesz lehetséges, és arról is informálnék mindenkit, hogy az ülést élőben közvetítik a parlament honlapján, és ugyanezen a honlapon később elérhető lesz majd az ülés videó felvétele is a gyakorlati kérdések után akkor kezdődjön is most a meghallgatás. Biztos jelölt asszony Kérem, hogy tartsa meg megnyitó beszédét.